a szavazatmagyarázatok. Rövidesen. Hm? Igen. Merci, mes chers collègues. Nous allons passer donc aux explications de vote. D'abord sur le rapport de Monsieur Magyarázatok, szabad magyarázatok következnek. Először közlekedés jelentés témájában Klunasszony. Először, aki megkapja a szót, parancsoljon asszonyom. Madame Kluna. Madame Klune, vous avez la... Clune asszony, egy percben öné a szó, szavazatmagyarázatok következnek. Madame, vous avez une minute. Asszonyom, egy perc szavazatmagyarázat, öné a szó. Madam President, and, um, a very happy... Köszönöm szépen, elnök asszony, én nagyon nagy örömmel támogatom az egységes jegykiadási rendszert Európában, mert egyszerűsíteni szeretnénk az utazást Európában, az egységes piac létrejötte, és tulajdonképpen ezt célozza. Az utasok életét remélhetőleg a jövőben a digitális jegykiadás megkönnyíti, és az egyik módja az egyszerűsítésnek az, hogy egyetlen egy jegy vagy kártya elég legyen az utazáshoz szerte Európában. Ha most megnézzük, akkor a vasútra, a buszra, a repülőjegyekre, repülőgépekre minden, mindig külön jegyet kell venni az utasoknak. Ez nagyon bonyolítja a közlekedést. Sokkal versenyképesebb a közlekedési rendszer akkor, hogyha egy egységes európai közlekedési kártya, amely feltölthető digitális fizetésekkel használható és ez egyébként azt jelenti, hogy a fogyasztóknak jobb árat is lehet kínálni, és nem csak az európai állampolgárokra gondolok, hanem a turistákra is. A kedves kollégákat kérem, hogy a lehető leghalkabban távozzanak, és Tomas is asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. A több modulos jegykibocsátási rendszer Európában az egyik fő prioritásunk a közlekedés politika területén, nem csak azért, mert az utasforgalmat egyszerűsíti és könnyíti meg, hanem általában javíthatja a minőséget, csökkenteti az árakat, és általában növekedést generálhat az egész ágazatban. Ennek ellenére nem tudok egyetérteni egyes nem teljesen tisztázott célokkal, melyek megfogalmazódnak a szövegben, és amelyek összekapcsolnák a, a, az összes stakeholdert 2020-ig az egyes móduszok tárgyában. Ezek a normák szerintem nem bevezethetőek, nem értek egyet ezek bevezetésével. És szerintem ez üzleti lehetőségek elvesztését jelenteni sok vállalat szempontjából. Köszönöm, Szem úrasszony. Egy minút. Egy percben. Uh, Madam Chairman. Elnök asszony még egyszer úgy, úgy vagyunk ebben a teremben, hogy jogszabályokról, jelentésekről szavazgatunk. Ez a jelentés egy integrált ökjósi rendszert vezetne be egész Európában. A brit nép nem akarja, hogy az Európai Bizottság tárolja az a személyes adataikat egy EU szuperállam adatbázisában. A brit nép nem akarja, hogy egy ilyen jegy rendszerbe vezeskedjünk. A mi jegykibecsi rendszerünk jól működik, ha be akarjuk változtatni, azt majd meldöntjük, ne az EU döntse el. A brit közszektor nagyon komoly megszorítások tárgya már régóta. Nem tudjuk megengedni magunknak, hogy újra bevezessünk egy új rendszert annak teljes költségével. Szerintem nem elképzelhető, hogy structure valós lakos majd vál, megveszi a jegyét, hogy hogy megy busszal a kisvárosba, és ezt Brüsszelben kéne eldönteni, szerintem ez így nem működik. Nem, Anderson. Anderson asszonyt nem látom a teremben. Mamikins úr következik egy percben. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nobalsoju par Kohkungu ziņojumu, jo uzskatu, ka integrētas. Köszönöm. Én támogattam ezt a jelentést azért, mert úgy gondoltam, hogy az egységes integrált, multimodális integrált egyárusítás rendszere nagyon fontos az Unióban. Különösképpen azon országoknak fontos ez, amelyek nem rendelkeznek jó összekötetésekkel a többi tagállammal. A modern technológia javítani fogja a hatékonyságot, a közlekedési rendszerek hatékonyabban fognak működni, és az Európai Uniós régiók is fejlődni fognak. Ezért tehát mindenképpen támogatnunk kell ezt az eljárást, ezt a folyamatot, Köszönöm, hogy az elnök asszony. Most Konamike kolléga következik. Korvin Mikke következik. Monsieur Corvin Mikke, vous avez demandé la parole? Corvin Mikke úr szót kért szavazatmagyarázat céljából? Tessék önni a szó. Szót kért magyarázat céljából? Ha ez a helyzet, akkor ön következik. time about the diversity. A sokszínűségről beszélünk állandóan, és azt mondjuk, hogy a parlamentnek a sokszínűséget meg kell védeni. De amikor szavazunk, miről szavazunk? Mindig az egységesítésről. Mindent egységesítünk, nem tartjuk meg a sokszínűséget. Egy jegy, egy nép, egy faj, egy jegy. Köszönöm. Andersen asszony megérkezett, parancsoljon. Thank you, President. And as... Köszönöm, elnök asszony. Londoni, illetve brit képviselőként hadd tegyem hozzá a szörnyű gondolataimat a szörnyű tragédiával kapcsolatban, amely tíz évvel ezelőtt következett be. Arról is szeretnék beszélni, hogy a Londonban élő közösségek hogyan fogtak össze a közlekedési dolgozókkal együtt. Szerettem volna a jegyárusítással kapcsolatban azt elmondani, hogy én üdvözlöm az erről szóló jelentést, és üdvözlöm az ajánlásokat, és nagyon nagy örömmel támogattam ezt. Különösképpen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire szerettük volna az internetes hozzáférést kiemelni. Legyen ez az állomásokon, útközben, az helyeken elérhető. Az európai állampolgárok szempontjából ez nagyon fontos, hogy ők szabadon tudjanak utazni. Nagyon jó példa mindez arra, hogy hogyan működünk együtt annak érdekében, hogy valódi egységes piacot hozzunk létre, amely mindenkinek az előnyére szolgál. Köszönöm. Akkor Nikolson úr jelentésével kapcsolatban következnek a magyarázatok, és Harkin asszony következik egy percre a tejrendszerről, a tejcsomagról szól magyarázat. Köszönöm, mondja Harkin asszony nagy örömmel támogattam ezt a jelentést Jim Nicholson kollégám tollából. Életbevágóan fontos időszakban érkezett ez, mert eh, a tej ágazat 50%-ára zsugorodott, és a 2009-es mélypont alá esett. Hogyha 75 tehenes ír, tehenész gazdát nézünk, akkor eh, nagyon kevés pénzösszeget láthatunk, mint bevételt egy évben. A rossz irányba mentek eddig az intézkedések, és most nagy örömmel láttam, hogy ebben a parlamentben ekkora támogatás van ahhoz, hogy a meglévő védelem, az állami beavatkozás, illetve a tárolás támogatása nem elegendő, és ezt ki kell egészíteni, mert ez nem segíti a tejszektorban az árak jó alakulását. Felszólítom tehát a bizottságot, hogy reálisabb intézkedéseket fogalmazzanak meg, és hogy az intervenciós ár a valódi előállítási költségeket jobban tükrözze. Torres Mantinez asszony következik egy percre. Gracias. Señorías, lo... Köszönöm. Fontos az, hogy mennyibe kerül a tejet előállítani, illetve mennyire tudják eladni a tejtermelők a tejet. Nos, itt nem szavaztuk meg ezt a jelentést, mert az az igazság, hogy ezekkel a szakpolitikákkal bezáratjuk a tájgazdaságokat. Sajnálom, hogy nem foglalkoznak a valódi adatokkal, hogyha ezeket a tájgazdaságokat bezáratjuk, akkor az azonosságtudat is megszűnik az adott területeken, a helyszínen. Az emberek határozzák meg a történelmet. Itt a nagy spekulánsokat hozzuk jobb helyzetbe, nem pedig a polgárokat, nem a tejtermelőket. Jó lenne, ha néha erre emlékeznénk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A tejkóta vége 30 év után nagy kihívás jelentette ipar számára, de nagyszerű lehetőséget is kínált egyúttal. Pozitív reakció fogadta Írországban a gazdák, most ruháznak be, ahogy most, most hogy tárgyalunk is, új rendszerekbe új növelik a termelés. Üdvözlöm a jelentést, örömmel támogattam, különösen tekintet arra a tényre, hogy belátja, mennyire fontos a tejágazat az export szempontjából, és fontos, hogy elfogadjuk az intézkedéseket, amelyek az ár fluktuációt kezelnék, mert ez a legnagyobb aggály a termelők számára. Itt a bizottság világos nyilatkozatokkal kell éljen, mert bizonytalanság van azon gazdák körében, akik be akarnak ruházni, és akiknek a bank kapcsolatai nem olyan jók, jó lenne, hogyha biztonságosabb tudnak számolni. Hova Vicsúr következik. Ruszkén Vargoin, in ukinitev mlečnih kvot imata za posledico. A kvóta tekintetében látnunk kell, hogy az orosz, embargo, az orosz embargó nagyon sok problémát jelentett. Ez a Nikozó jelentés ezt próbálná kiküszöbölni. Én szlovén vagyok, ott a tejtermelés lényegi eleme a mezőgazdaságnak. A mezőgazdasági területek 60%-a legelő, és ennek jelentős részén más nem is nem lehetne termelni az Alp Alpokban. Itt főleg kis gazdaságok működnek, tejtermeléssel foglalkoznak nehéz körülmények között. Az alacsony tejárak megterhelik ezeket a kis gazdákat, és az áringadozások szintúgy, amelyek az elmúlt években jellemezték a piacot. Fontos, hogy a bizottság figyelme kíséri a fejleményeket, és egy olyan biztonsági hálót teremtsen, amelyek révén a gazdák biztonságban lehetnek. Magasabb export, magasabb minőségű termékek az, ami a cél kell legyen. Nekov úr következik. Elnök asszony, ezek az intézkedések, amelyeket az Európai Bizottság javasolt, nem elégségesek és nem felelnek meg azon kihívásoknak, amelyekkel a tejtermelők Európában szembesülnek. Néhány nappal ezelőtt Oroszország megújította a tejembargót az európai tejjel szemben, és ez nagyon nagy csalódottságot okozott, mivel az Európai Bizottság és azok a mechanizmusok, amelyeket javasolt a bizottság tavaly évben, ezek nem bizonyultak elégségesnek a tejembargó kezelésére. Felül kell tehát vizsgálni a különböző sajtfajtákat és azon intézkedéseket, amelyeket a bizottság ezen sajtokra vonatkozóan javasolt felhívást intézek az Európai Bizottsághoz, hogy bővítse ki a terméklistát, és vizsgálja felül azon intézkedéseket, amelyek a tejágazatra vonatkoznak, mivel nagyon sok probléma merül fel ebben az ágazatban, és úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak be kell avatkozni ezen problémák megoldásában. Mamikén szúr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt a jelentést azért, mert 2015. május 21-én a tejkvótákat megszüntették, és az Orosz Föderáció embargót vezetett be a tejtermékekre. Ez pedig nagyon keményen érintette a lett gazdákat, a tejárak ugyanis igen alacsonyra zuhantak. Itt most nem mutatókról, gazdasági mutatókról beszélünk, hanem családokról, emberekről, akik mindenüket elvesztették, amiük volt, csak azért, mert bizonyos tisztviselők valahol nem gondolták azt, hogy az ő problémájuk komoly, és ezért nem cselekedtek időben. Így nagyon fontos segíteni a balti tagállamokat és más tagállamokat is, ahol a tejtermelők veszélyben vannak. Wojciechowski úr nincs itt, tehát következzék eh, Zaradi úr jelentéséhez kapcsolódó szavazatmagyarázatok. Az Európai Unió politikája a kereskedelmi és beruházás politika tárgyában Mamikén szúr kapszott új fent. Mamikén szúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyon fontos, mert a magán és az állami szféra partnersége az előnyére válhat a kisebb, szegényebb EU-s országoknak, és a fejlődési célkitűzéseket el tudják érni. Ettől függetlenül óvatosan kell eljárni, mert néha figyelmen kívül hagyjuk ezeknek az államoknak az igényeit, és előfordul, hogy projekteket erőltetünk rájuk, mert úgy gondoljuk, hogy egy állam állampolgárainak fontosak, de közben nem az érdekük, vagy nem szeretnék ezeket a projekteket végrehajtani, és közben az életbevágó jelentőségű projektek nem következnek be. Ezért nagyon fontos, hogy óvatosan járjunk el, amikor ilyen projekteket támogatunk. Szörincs úr következik. Thank you. Uh, it's a pleasure. Köszönöm. Nagy öröm, hogy felszólalhatok a is második napján. Régóta harcolok a szóért, megkaptam, köszönöm. az ilyen jellegű szerződések elleni harc és az általuk okozott károk enyhítése a fő területem Nagy-Britanniában, amely foglalkozom, és ami ennek terjedését hozná magával, azt mindig leszavazom. Például a választókötetemben vannak olyan kórházak, ezek egyébként a legszegényebb terület Nagy-Britanniának, ahol egy magánszolgáltató parkolódiakat szed be, és olyan emberektől, akik szegény rokonaikat látogatják a kórházban, és nem tudják megfizetni. És aztán ez magánmonopóliumok zsebében mennek. Ezek magánmonopóliumok, etikátlanok, bajt okoznak, kárt okoznak, fel kell lépni elnök minden eszközzel. Most pedig következzék Mel úr jelentésre. Gyümölcsi zöldségágazat Bogovics úr kap z veseljem sem podprl poročilo kolega mela kajti organizacije proizvajalcev so v zelenjadarskem sektorju. a melo jelentés a gyümölcs és zöldségágazat two thousand and seven évi reformot követő alakulásáról szól a költségcsökkentésről és arról hogy mennyire kemény körülmények alakultak ki a mezőgazdaságban és a kereskedelemben. Az élelmiszer ágazat az csak a termőföldek egyharmadáért teszi ki, és csak 18%-ért 18 felel. Ez azt jelenti, hogy 550 ezer munkahely van jelen ebben az intenzív termelésben. Vannak olyan országok, ahol nincsenek termelőszervezetek, én szlovén vagyok, és Szlovéniában sincsenek meg ezek a termelői szervezetek. Én megtettem mindentőlem telhetőt, hogy a parlamentben egy konferenciát szervezzek, hogy meghallgassuk a belga gyakorlatokat, hogy ezek eljussanak Szlovéniába is. Nagyon remélem, hogy ez a jelentés ösztönözni fogja a szlovén mezőgazdasági minisztert arra, hogy új stratégiát dolgozzon ki, és hogy a termelő szervezetek létrejöjjenek ott is. Köszönöm, Nikov úr! Nos, a 18-as bekezdést illetően ebben a jelentésben felhívást intézek az Európai Bizottsághoz, hogy pénzügyi segítséget nyújtson az új termelőszövetkezeteknek az zöldség és gyümölcságazatban. Ezek a szervezetek nagyon befolyásosak, amikor tárgyalnak az értéklánc más szereplőivel. Kevéssé népszerűek egyes tagállamokban mint például Bulgáriában a tavalyi év alakulásai, fejleményei, különösen az orosz embargó megmutatja, hogy milyen érzékeny ez az ágazatság intézkedései nem elégségesek. Tehát felhívást intézek az Európai Bizottsághoz, hogy megfelelő forrásokat szabadítson fel és közvetlen támogatást a termelők javára hiszen a termelőknek nincs perspektívájuk és nincs megfelelő keresetük. Nos, itt mindenféleképpen propagandára van szükség, hogy népszerűsítse az ágazatot a fiatalok közében, hiszen egyre többen elhagyják ezt az ágazatot, és elvándorolnak a vidéki területekről, a hegyvidéki területekről, ott csökken a népesség, ez egy nagyon világos probléma. Az Európai Bizottságnak gyakorlati erőfeszítéseket kell tenni, és konkrét javaslatokkal kell előállnia. Felfüggesztem az ülést, mondja az elnök, 15 órakor folytatjuk.